On va alors commencer. Kezdjük is el az ülésünket. Ha mindenki készen áll. Üdvözlök mindenkit. Külön üdvözlöm Mukwege doktort. Üdvözöljük a parlamentben. C'est un grand honneur pour moi de vous. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt üdvözölhetem Önt. Andrei Plenkovics, az AFED szakbizottság alelnöke, és Maurice Ponga, a DEVE szakbizottság alelnöke, és Louis Michel körében, aki az AKC bizottság elnöke. Ha még nem ismeri valaki Mukwege doktort, akkor szeretném most bemutatni önöknek azt a férfit, aki a nőket gyógyítja. Azt gondolom, hogy így lehet a legegyszerűbben leírni az ő személyét. Nagyon szívélyesen szeretnénk fogadni itt Mugvege doktort. Elég nehéz megszervezni ezt a ma estét. Látom, hogy sokan nincsenek még itt. Nagyon komoly forgalmi problémák vannak, voltak, akik még nem sikerült, hogy Strasbourgba érjenek, de Mukwege doktor itt lesz velünk egészen szerdáig, és még lesz alkalmunk arra, hogy találkozzunk vele. Mukwege úr nyerte meg idén a Szaharov díjat. Nőgyógyász és a ország főorvosa Délkivuban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Denis Mukwege doktornak köszönhetően emlékeztetünk arra, hogy a nemi erőszak nagyon komoly háborús fegyverré vált, amely nagyon sok közösséget számolt fel, nagyon sok nőt, nagyon sok családot, nagyon sok falvat érint. Remélem, hogy azáltal, hogy segítjük ezt a kiváló emberi jogvédőt, sikerül hozzájárulnunk ahhoz, hogy a nőgyügyölő viselkedést visszaszoríthassuk, és így a fenntartható fejlődéshez hozzájárulhassunk. Ma este Denis Mugvégével arról fogunk beszélni, hogy mit tett eddig életében, hogy mire szakosodott, hogy milyen nehézségekkel kell ma is szembenéznie. Nagyon sok, nagyon komoly problémára kell megoldást találnia. Meg is adom most a szót Ponga úrnak, aki a DEVE szakbizottság alelnöke, majd pedig Plenkovics úrnak, aki az AFED szakbizottság alelnöke, aztán Mukwege úr is hozzászól, végül pedig Louis Michel. Végül pedig megadom a szót a kollégáknak, akik szeretnének szót kérni. Ponga úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, Tisztelt Mukwege doktor! Nagy megtisztelés számomra a Fejlesztési Szakbizottság első elnökeként, hogy én is társelnöke lehetek ennek a mai vitának és eszmecserének. Kedves Mukwege doktor! Tudjuk, hogy milyen komoly munkásságot végez a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nőkért, és különösen sebészként, mint, önök is, mint ön is mondja, a nők és fiatal lányok testének a rekonstrukciójában. Ezáltal nem csak ezen nők és gyermekek testét rekonstruálja, hanem egyben visszaadja nekik méltóságukat, lelküket, szellemüket. Kiváló munkát végez. De ezzel nincsen vége az ön munkájának, hiszen ön küzd a szabadságért és az emberi jogokért, a szólásszabadságért és a véleményszabadságért a Kongói Demokratikus Köztársaságban, de a nagy tavak térségében és még azon túlmenően is. Kettős küzdelmet vív ön a fizikai és a szellemi gyógyításért, és emiatt választotta az Európai Parlament önt 2014-ben a Szaharov díj nyertesének. Ezt ön mindenképpen megérdemli. Szeretnék gratulálni az eddigi munkásságához, önnek, aki nagyon sok ártatlan áldozaton segít az ön térségében vívó konfliktusokban. A szexuális, a nemi erőszak és annak háborús fegyverként való használata az térségében egy olyan bűn, amely ellen állandóan fel fogunk lépni. Mukwege úr, még egyszer szeretnék gratulálni a munkásságáért és a bátorságáért. Köszönöm. Merci, Monsieur Panga. Köszönjük, Ponga úr. Plenkovics úrnak meg adom, adom meg a szót. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, kedves Morris. Louis Michel, miniszter úr. Kedves Mukwege úr, kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy mai közös ülésünk egyik társelnöke lehetek a külügyi szakbizottság elnöke Elmar Brock képviseletében, aki sajnos ma este nem lehet velünk. 1988 óta adjuk ki a Szarabdíjat, a gondolatszabadsága jegyében olyan szervezeteknek és magánembereknek, akik cselekedetükkel, tevékenységükkel a demokráciát, az emberi jogok védelmét, az alapvető szabadságokat védik ez a díj az elmúlt években az egyik legkonkrétabb kifejeződésévé vált közös, a pártokon átnyúló, átívelő értékeinknek az emberi jogok terén, azok támogatásában, akik napi szinten harcolnak az igazságért és a szabadságért világszerte. Még minden nagyon sok olyan hely van a világon, ahol a magánemberek és a csoportok továbbra is arra kényszerülnek, hogy alapvető jogaikért küzdjenek, hogy saját önrendelkezésük biztosított legyen. Ebben az évben ismét eh, Mukwege doktornak eh, gratulálhatunk az aradi átadása kapcsán. Eh, az elnök a konferenciája ugyanezzel a díjjal Leila Yunus munkáját is elismerte, aki Azerbajdzsán egyik emberjogi harcosa, és ukrán díjazottak is voltak, akik ugyancsak az emberi jogokért küzdetek saját országukban, otthonokban. Örülök annak, hogy a díjazottak képviselői az ünnepségen jelen lesznek majd sajnos. Yunus asszony azonban nem tud itt lenni, mert még mindig börtönben van az egészsége megrendült, és nem a parlament ő azonban lánya Dinára Yunus képviselni fogja őt, aki ugyancsak jelen lesz majd az ünnepségen. Kedves kollégáim, ma a Szárov díjasunk, Denis Mukwege doktor, akivel mindazokat ünnepeljük, és mindazok előtt hajtunk fejet, akik naponta küzdenek az emberi jogok érvényre juttatásáért. Hogy zárjam egy idézettel Eleanor roosevelt amikor az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát elfogadták, Roosevelt asszony azt mondta, ki az emberi jogok kis helyeken születtek meg, közel az otthonhoz, olyan kicsi, helyeken, amelyek föl sem tűnnek a világ térképein, iskolákban, egyetemeken, gyárakban, farmokon, irodákban, olyan helyeken, ahol minden férfi, nő és gyermek igazságot, igazságos bánásmódot, egyenlő esélyeket és egyenlő méltóságot követel magának megkülönböztetés nélkül. Közösen lépnek fel ezek a, az emberek ezeken a kis helyeken, az ő erőfeszítéseik szerint azonban a világ e, nagyobb egységében sem lehet az emberi jogokat biztosítani. Maintenant, la parole est à vous, Monsieur Mukwege. Most Mukwege úrnak adom meg a szót. Ce soir, c'est avec une grande émotion. Ma este nagy reménységgel és nagyon megindultan találkozom most először az Európai Parlament képviselőivel. Szeretnék köszönetet mondani a külbizottság, a külügyi szakbizottság albizottságának elnökének, hogy ezt a találkozót megszervezte. Köszönetet mondanék a fejlesztési szakbizottság alelnökének, és a külügyi szakbizottság alelnökének is azért, hogy részt vesznek ezen az ülésen. És köszönetet mondanék Louis Michelnek is azért, hogy eljött ma. Nagyon hálás vagyok önöknek ezért. Tisztelt képviselők! A Kongói Demokratikus Köztársaság történelmének egyik legsötétebb időszakát élte meg. Húsz évnyi háború az, amit a közelmúltban megéltünk. Sajnos nem hagyományos háború formáját öltötte ez. Ezt a háborút a nők teste ellen vívták. Életünk egy adott pillanatában egy olyan helyen voltunk, ahol tragédiák történtek. 1999-ben, amikor létrehoztuk a Panzéi Kórházat azzal a céllal, hogy segítsünk az anyáknak és csökkentsük a gyermekhalandóságot, amely rendkívül magas a mi térségünkben. Nos, 99 idején jöttünk rá arra, hogy egy újfajta betegség is létezik. Először azt gondoltuk, hogy ez egyfajta véletlen, vagy csak egy átmeneti időszak. De sajnos 99-ben, a kórház első évében 45 áldozatot kellett gyógyítanunk, akiken rendkívül erőszakos nemi erőszakot követtek el. El kell, hogy mondjam, hogy mindenképpen különbséget kell tennünk a nemi erőszak között, azon nemi erőszak között, amelyrel azt mondják, hogy egy ö, szexuális aktusban egy nő például nem egyezik bele, ez már önmagában is szörnyű dolog, hiszen egy ilyen nemi erőszakos tett az áldozat egész életét befolyásolhatja. Másrésztről viszont különbséget kell tennünk a nemi erőszak között, mint háborús fegyver között, amely teljesen megalázza az áldozatot, és egészen egyszerűen az életet akarja felszámolni, megsemmisíteni. Ezzel magát, az emberséget akarják tagadni a nőben, hogyha látjuk azt, hogy mi történik a testével, mert a nő az életet képviseli, azért mert nő. Ezen áldozatokat mi gyógyítjuk, és elkezdtük gyógyítani, és egy év után rájöttünk arra, hogy olyan sok ilyen áldozat volt körülöttünk, hogy ez nem lehet egyszerű kollaterális áldozata az ott dúló háborúnak. És az, ahogyan ez történt, az is egyértelműen bizonyította, hogy ezek nagyon is előre megtervezett tettek voltak, hiszen nem lehet egy faluban 200 nőt megerőszakolni egy este alatt, anélkül, hogy ezt előre megtervezték volna. És a nők testén láthattuk azt, hogy a nemi erőszak egyfajta aláírása volt annak, aki azt elkövette. És könnyen meg tudtok különböztetni a különböző sérülési típusokat az egyes csoportok között. Ezen tények alapján kezdtek felmerülni bennem a kérdések, hogy mi is az oka ezen nemi erőszakoknak a térségben. Mostanáig több mint 42 ezer nőt kezeltünk, akik nem erőszak áldozatává váltak holisztikusan próbáljuk őket kezelni, hiszen, mint már mondtam az elején, a testi problémákkal foglalkoztunk, és orvosi kezelést próbáltunk kínálni nekük. Aztán rájöttünk, hogy rendkívül mély pszichológiai sérüléseket is okozott ez, és emiatt a nők nem tudtak visszatérni a normális életükhöz. Ezért tehát pszichológiai kezelést is elindítottunk nagyon nehéz körülmények között és fokozatosan a jogi segítségnyújtást is elkezdtük kialakítani, hiszen a nőnek szüksége van arra, hogy igazságot szolgáltassanak. Szüksége van arra, hogy egyfajta ö, kárpótlást kapjon a közösségtől. És még ezen lépések és szakaszok után is Szüksége van a nőnek arra, hogy szociális, gazdasági szempontból is támogassuk őket. Hiszen a nő képes arra, hogy a társadalom része legyen, amennyiben a társadalom ezt akarja. Akkor, hogyha erre kapacitása van, hogyha ehhez van tudása. És a mi modellünkből kiderül az, hogy az a tény, hogy a nő a társadalom része lehet, az abból adódik, hogy a társadalom próbálja befogadni ezt a nőt. De ezen tragédiákat látván elég hamar megpróbáltunk a médiával beszélni, és megpróbáltuk felhívni a közvélemény figyelmét és a nemzetközi közösség figyelmét ezen tettekre. Sajnálatos módon teljes volt a csend ezen kérdése kapcsolatban. Pedig nem csak a nőkről van szó, az egész emberiségről van itt szó. Nem olyan kérdésről van szó, amelyet úgy foghatnánk fel, mint hogyha egy csoporttal kell csak megoldást találnunk. Mindjájunknak kell közösen megoldást találnunk. Ezért kezdtem el hirdetni ezt a hitet, hogy tájékoztatnom kell a világot arról, hogy milyen okokból követik el ezen tetteket, azért, hogy el lehessen kerülni, hogy a nemi erőszakot háborús fegyverként használhassák a jövőben. Ma a kongói nép békére és fejlődésre vágyik, vágy. Húsz évnyi béke után, húsz évnyi háború után aláírtuk a béke megállapodásokat, de sajnos ezen béke megállapodásokban még mindig benne van az ismétlődés magja. 2013-ban Addis Abebában aláírtunk egy béke megállapodást. Mi úgy gondoljuk, hogy ez reményt ad ez a béke megállapodás, hiszen ez az első, amelyben már nincsenek benne a térségben kialakuló konfliktusok megismétlődésének a magjai. Hölgyeim és uraim, szeretném most felvázolni, hogy milyen kérdésekről szeretnék önökkel ma beszélni, azért, hogy megpróbáljunk kölcsönösen az igazság, a béke, a fejlődés útjára lépni egy sérült országban. Az Európai Unió mostanáig is nagyon nagy mértékben segített minket, és azt gondolom, hogy a Szaharov díjjal azt látom, hogy a kongói nép nyugatról keletig, hiszen én 2000 kilométerre vagyok Kinsaszától. Tehát az egész országban reményt hirdet ez a díj, és azt mutatja, hogy nem feledkeztek meg rólunk. 2013-ban tehát a nemzetközi közösség fellép, és megpróbálja megoldani ezt a problémát. A politikai és a diplomáciai fellépés precedens nélküli és mindenki abban reménykedik, hogy most gyökereiben fogják megoldani a problémát. Az Európai Unió ezen béke megállapodásnak az egyik garanciája volt, és más partnerekkel közösen védték ezt a megállapodást. Ehhez képest ma 2014-ben azt látjuk, hogy ezen béke megállapodás végrehajtásában problémák vannak ugyanis a tervezett ütemtervet késleltette az, hogy a kampalai tárgyalások folytak, közben azt is látjuk, hogy a megállapodás nem halad úgy, mint ahogy azt mi szerettük volna a térségben. Egy példa erre, ha megnézzük, hogy keleten milyen a biztonsági helyzet, mennyire rossz a helyzet. Sajnos nap mint nap hallhatunk olyan híreket, hogy mészárlások folytak, hogy nem erőszakot követnek el, talán számukban kevesebbet, de új stratégiával követik el ezen nem erőszakot, és a lakosság türelmetlen. Tüntetések vannak. A nők nem fogadják el azt, hogy a gyermekeiket megerőszakolják. ott, ahol ezen erőszakokat elkövetik, ott láthatjuk ezen megmozdulásokat, és ez nem nyugtat meg minket. Ma megoldásról beszélünk azért, hogy ismét életet adjunk a béketárgyalásoknak, és azért, hogy a konfliktusos helyzetben ezen erőszak ellen fel lehessen lépni, és megerősítjük az erőfeszítéseinket a büntetlenség elleni küzdelemben, hiszen a mai napig több százezer nőt erőszakoltak meg a térségben. És a mai napig várjuk az igazságot. Sajnos a nők néha a hóhérukkal kell, hogy találkozzanak, és ők lesznek például az adott térségnek a biztonsági felelősei. Elképzelhetik, hogy mekkora a nők elkeseredése. Regionális párbeszédet kell kialakítani, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez a konfliktus túlmegy a Kongói Demokratikus Köztársaság határain. Konstruktív, regionális párbeszédre van szükség, ahol a vezetők a népeik problémáiról beszélnek. Enélkül nem létezik megoldás. Harmadsorban semlegesíteni kell a fegyveres csapatokat. Ezzel kapcsolatban biztos, hogy tárgyalásokra van szükség. Felmerül a kérdés, hogy az összes opcióval gondol, foglalkoztak-e. Ultimátumot adtak az FDLR-nek a civil lakosságban felmerül a kérdés, hogy valóban éltek-e az összes lehetséges eszközzel, még mielőtt erőszakos eszközhöz nyúltak volna. Hiszen amikor erőszakkal élnek, annak mindig a helyi lakosság az áldozata. A helyi lakosság, amely húsz éve már áldozata ennek a helyzetnek. Ma azt várjuk, hogy a biztonsági reformokat véghez, végrehajtsák. Ezzel kapcsolatban a parlamentben megszöveztek egy törvényt, de ezt nem hajtották végre. A biztonsági rendszer felépítése sem nyugtatja meg a lakosságot. A hadsereg, a rendőrség nem nyugtatja meg a lakosságot, és ezért a demokrácia van veszélyben. A civil társadalom a keretmegalapodás végrehajtásában fontos, hogy úgy érezze, hogy felügyeli, és hogy tudhassa, hogy ha valami nem működik, akkor miért nem működik. Ma a civil társadalom bevonása nagyon alacsony szinten működik csak. Ezen kívül fontos cél a demokratikus kormányzás megerősítése és az alkotmány tiszteletben tartása. Ezzel segíthetjük azt, hogy a térségünkben a békét újraépíthessük. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Mukwege úr. Louis Michelnek adom meg a szőt. Köszönöm, elnök asszony. Doktor úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim. Margaret Jurszönár. nagyon szép Maximum tért. Az univerzum kifürkészhetetlen rejtéje az idő fonalára rendszeresen nagylelkű pilléreket helyez, amelyek utat mutatnak a világnak, amikor az eltévejedik. Mukwege doktor, tisztelt barátom, különösen megható számomra is nagy öröm, hogy itt az Európai Parlamentben az emberi jogok szószólójánál fogadhatom, hogy érdemeit méltassam, hogy méltathassam lenyűgöző munkáját, hibátlan szolidaritását, elkötelezettségét, bátorságát amiért hangosan elítéli a kimondhatatlant, a vállalhatatlant, a humanitárius szükséghelyzetet, azt, hogy mennyire súlyos a helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaság hegyvidékein. Fáradhatatlan munkájából, kitartásából, a másik iránti szeretetéből öntől emberséget, szerénységet, életet tanulhatunk. Egyszerűsége, a másik iránti odafigyelése, a közömbösöket is megindítja, és mi is néha közéjük tartozunk, és lelkiismeretünknek némi méltóságot ad. Ön századunk egyik lelkiismerete, és most szerényen fogalmazok. Azt gondolom, hogy semmi sincs veszve, amíg az olyan példák, mint az öné a leggyengébbeket védjik. Doktor úr, önnek Sokkal többet sikerült létrehozni a Panziban, mint egy kórházat. Egy közösséget hozott létre, egy családot. A szolidaritás a másik tiszteletben tartásának, az igazságnak a központját, a humanitás, az emberség templomát hozta létre. Munkásságával politikai harcot vív az emberi jogok nevében, az élet tisztelete nevében, a demokrácia nevében, hogy fel lehessen számolni a 21. századhoz méltatlan háborús tetteket. Az önfellépése, ezt hallhattuk. Én a közelmúltban már többször találkoztam önnel, azt gondolom, hogy ez a dimenzió egyre erősebb. Az önfellépése egyfajta ellenállás. Tudom, hogy ön mennyire konokul küzd azért, hogy ezen cinikus kegyetlenség ellen fellépjen. Ön elmondta, hogy ön nem hajlandó, hogy elfogadja a büntetlenséget. Megerősíti azt az egzisztenciális meggyőződésünket, hogy mind egy történelemhez, egy néphez, egy kultúrához tartozunk. Ön valódi univerzalista, aki megtiszteltetés Afrikának, az egész világnak, az ember legszebb részének. Európa ezzel a díjjal azt mutatja, hogy ön mellett áll ebben a küzdelemben. Merci beaucoup. Euh, Elnök, köszönöm szépen. Most megadom a szót a képviselő kollégáknak. Nem túl sok időnk maradt, és természetesen önök is szeretnék, hogyha kellő időt hagynánk Mugvege úrnak a válaszadáshoz. Préda, Panzeri, Tanok, Josevicius, Lözing, Logbiller kollégák következnek. És Basír kolléga. Euh, először Préda úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Doktor úr, először is gratulálnék a Szaharov díjhoz idén rendkívül nehéz dolgunk volt, hiszen a shortlisten a szakbizottsági szavazás után olyan jelöltek voltak, akik számunkra nagyon fontos küzdelmeket képviselnek. A szabadságért, a demokráciáért folytatott küzdelmet az Euromajdan képviselte, és ön is, és Yunus asszony is hasonló küzdelmeket víg, ezen kérdésekben próbálunk mi lépni, és a jövőben is folytatjuk ezt a küzdelmünket. Mukwege úr, szeretném méltatni az ön eddigi méltásságát, munkásságát most már lassan 20 éve. Szeretném elmondani, hogy mennyire nagyra értékeljük az ön bátorságát, még akkor is, hogyha az ön személyes biztonsága is veszélybe kerül, ahogy azt két éve láthattuk több százezer nő, kongói nő fájdalmát, szenvedését próbálja ön enyhíteni. És minden egyes nő szíve egyfajta csatatérré vált, ahogy azt ön is mondja. A Szaharov díjjal elismerjük és támogatjuk az összes orvos munkáját, akik nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, azért, hogy a hipokréteszi eskünek eleget tehessenek. Örülök annak, hogy ma ezt a parlamenti vitát megtarthatjuk, és biztosíthatom önt arról, hogy nagyon fontos politikai cél Kongóban vagy a világ többi részein is az ezzel kapcsolatos küzdelmünk. Többször beszéltünk az ön térségében folyó problémákról, és arról, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy az ön térsége a világban a nemi erőszak központja maradjon. El kell kerülni, hogy a büntethetetlenség a jövőben is fennmaradjon. A kérdésem az lenne, hogy ön szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban mik a prioritások azért, hogy ezt a vészt felszámolhassuk, és az Európai Unió mit tehet azért, hogy ebben ön segítse? Sajnos ezen nem erőszak, amelyet egyértelműen elítélünk, csak hozzájárul ahhoz, hogy a konfliktus utáni időszak nagyon bonyolult. 2013-ban azt mondta, hogy politikai párbeszédre van szükség ahhoz, hogy előre lehessen lépni. 2014. júliusában egy választási megfigyelő missziót küldtünk, amely próbálta felmérni, hogy milyen kockázata van annak, hogyha az alkotmányon módosítanának, és hogy a 2016-os határidőt, választási határidőt ez mennyiben befolyásolná. Októberben ön foglalt az alkotmányi kérdéssel kapcsolatban. A kérdésem az lenne, hogy jelenleg az ön országában ezen témával kapcsolatban pontosan mi a helyzet? Még egyszer köszönetet szeretnék mondani és gratulálni. Panzeri úr. Grazie. Köszönöm. Köszönöm, hogy megjelent körünkben. Ez én már a 15. évfordulója annak a biztonsági tanácsi döntésnek, amelyet 2000. Eh, októberében fogadtunk el, de a 13-25-ös számot viseli, eh, és eh, át kell tekintenek, hogy hogy is tartunk most. Az állásfoglalás a nők szerepét hangsúlyozta, a konfliktusok megelőzésében és megoldásában, feloldásában, a béke építi, felépítésében polgárok, a nők, a gyermekek helyzetével foglalkozik ezekben a helyzetekben, de azt is kimondja, hogy valóban át kell tekinteni a béke elleni cselekedetek nemi aspektusát is Kongóban, a demokratikus Kongói Demokratikus Köztársaságban az adatok alapján napi szinten, napi átlagban 40 nőt erőszakoltak meg. Ez elfogadhatatlan mind egészségügyi, mind biztonsági tekintetben. A biztonsági tanácsi állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a háborús konfliktusok során elkövetett nemi erőszak kérdése elég súlyos ahhoz, hogy külön munkacsoportot hozzanak létre ennek vizsgálatára, különösen az átmeneti időszakokban, és szeretném ezzel kapcsolatban az ön véleményét is kérni. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben teljes mértékben támogatjuk azt, hogy ezt a díjat ön kapja. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt láthatom önt. Ez az emberi jogok legalapvetőbb szintű elismerése. Nem csak a nők jogairól van szó, és nem csak a Kongóról van szó. Nagyon sok áldozata van ezeknek a konfliktusoknak olyan emberek, akik életüket vesztették, olyan ö, nőkről beszélhetünk, akik élnek, de valami mégis meghalt bennük, és örökre magukkal hordják ennek a pusztításnak a stigmányát. Ö, társadalmi szerepüket nem tudják betölteni. Úgy gondolom, hogy az ön nőgyógyászi munkája ilyen körülmények között figyelembe véve azt, hogy ön a világ egyik legnagyobb szakértőjévé vált e, a nemi erőszak áldozatául esett nők e, e, külső, belső nemi szerveinek a gyógyításában. Úgy gondolom, hogy ez a munka, amelyet ön elvégzett, az alapvető fontosságú és rendkívül rendkívüli mértékben megérdemli nem csak a figyelmünket, hanem a megbecsülésünket is, és ezt tükrözi többek között a Szaharov Úgy gondolom, hogy az emberi jogokat és a nők jogait azért is támogatnunk és védenünk kell, mert ez lehet az alapja annak, hogy, alapja annak, hogy egy felnőttebb világot alkotunk, amely képes a konfliktusokat feloldani világszerte az Európai Parlament részvételével. Köszönöm. Tanok úr. Elnök asszony. Itt ülök Mokvelge doktorról. Szeretnék gratulálni önnek a konzervatív frakció nevében, amely a harmadik legnagyobb frakció ebben a parlamentben, és gratulálok önnek orvosként is. Én ö, pszichiáterként dolgoztam korábban, és jól ismerem azokat a rettenetes pszichológiai sérüléseket, amelyek együtt járnak azokkal a fizikai sérülésekkel, amelyek ezen háborús büntetekből erednek, amelyeket Kongóban követtek el. Én régóta figyelemmel követem a Kimberley folyamatot, amelyet az Európai Bizottság indított el, a konfliktusra sújtott régió különösen ügyében, különösen a gyémánt szerepét e tekintetben. Ön szerint a gyémánton kívül milyen más ásványkincsek kitermelése kapcsolódik a kongói demokratikus köztársaságban ezekhez a háborús bűncselekményekhez. Tavaly én szerveztem a parlamentben, itt a parlamentben egy kisebb szemináriumot a nem erőszak, mint háborús eszköz tárgyában, a KDK-ban, és egy videokonferenciát szerveztünk kongói részvevőkkel. Ugyanakkor arra is büszke vagyok, hogy a William Hague, aki a pártomban, pártomból delegált brit külügyminiszter volt, Londonban egy ENSZ konferenciát szervezett ugyanezen témában, a szexuális erőszak a háborúban címmel, különös figyelemmel Afrikára és azon belül is a KDK-ra. Mukwege doktor, a 2014-es Szaharov díj kitüntetése az ön létfontosságú munkáját díjazza, ezen bűncselekmények áldozatában, áldozatának segítésében. Szerintem és frakcióm szerint nagyon komolyan kiemeli azt, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonít az Európai Parlament aznak a több tízzer vagy akár több százezer női áldozatnak, akik nem csak a KDK-ban, hanem világszerte esnek. Emlékeznünk kell az ISIS Irakban és Szíriában elkövetett nőkkel elkövetett rettenetes erőszak tetteire, kisebbségek ellen, akiket szexuális rabszolgaként forgalmaznak, nem csak megerőszakolnak. Tehát még egyszer gratul, fejet hajtok, gratulálni szeretnék a megérdemelt Szahorov diához. Thank you very much, Mr. Köszönöm, Tanak úr. Uszevicius úr szó. Köszönöm, elnök asszony. Mukwege doktor úr, én is szeretnék gratulálni az ALDE frakció, liberális demokrata frakció nevében. Való igaz, megérdemelt ön ezt a díjat. Nemzetközileg elismert emberé teszi önt, és azt a, és azt a munkát, amelyet kifejtett hazájában. Tény, hogy a személyes tragédiák, és azok a mély fizikai, testi sebek, amelyeket maguk után hagy, több ezer nő és köztük gyermek megerőszakolása, amely konfliktuszonában történik, olyan dolog, amit senki sem hagyhat hidegen, vagy senki sem nézheti ezt ölbedett kézzel. Én e közvitában, mint a katonai konfliktusban kifejtett nem erőszak ügyében, különösen a KDK-ban, a közvitában ön érzékel valami pozitív tendenciát, változást akár hazájában? Változik-e a közvélemény ezzel a elfogadhatatlan jelenséggel szemben? És Mukwege úr az is nagyon jelentős, szimbolikus jelentőséggel bír, hogy a Szaharov díj olyan évben kapja ön ezt a díjat, amikor Európa az első világháború kitörésének századik évfordulóját ünnepli, vagy inkább üli. Szimbolikus egybeesés ez, mert a háborús konfliktusok pusztítása, pusztítása emlékeznünk kell világszerte. Isten áldja Önt, és egészséget kívánok munkája folytatásához. Sokan kértek még szót. Mugbege úr az eddigi kérdésekre válaszol, aztán még megadom a szót a többieknek is. Encore une fois, merci. Je Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, és elnézést kérnék eh, a paneltől és az elnökasszonytól, hiszen az ön szakbizottságát nem megfelelően említettem. Nos, ami az első kérdést illeti, a büntetlenség kérdését. Egyből rátérek a témára, és el kell, hogy mondjam, hogy az eseteknek nem a többségéről beszélünk. Az az érzésünk, az áldozatoknak az az érzésük, hogy ezt a kérdést soha nem tették fel igazán eddig, a büntetlenség kérdését. És az a tény, hogy a büntetlenség így ö, elterjedhetett, ennek az a következménye, hogy a mai napig folytatódnak ezen nem erőszakok, most is, amikor beszélek önökhöz. A büntetlenség kell tehát, hogy a béke folyamat középpontjába kerüljön, hogy felléphessünk ezen iszonyatos büntettek ellen, amelyel a másik emberségét tagadjuk. Ezt nem lehet közömbösen nézni. Úgy gondoljuk, hogy a hagyományos igazságszolgáltatás minden eszközével élnünk kell. Ma ez nincsen így. És nem akarok most részletesen rátérni a múltra, de a hatalomnak nem sikerül a büntetlenség kérdését megoldania, hogyha nincsen elég eszköz a kezében a KDK-ban. Hiszen külföldi hadseregek is jártak Kongóban bizonyos időszakok alatt, és ezen hadseregek nagyon komolyan megsértették az emberi jogokat. És hogyha a nemzeti igazságszolgáltatás szintjén próbáljuk ezt kezelni, nagyon nehéz lesz így, és csak részleges az igazságszolgáltatás, hiszen az elítélt csoportokat csak akkor büntetik, hogyha ők Kongóban vannak, a többieket viszont nem büntetnék. Ezért azt gondolom, hogy mindenképpen nemzetközi szinten kell törvényszéget létrehozni, és elítélni az összes olyan csoportot, amely az emberi jogot megsértette, és amely nemi erőszakkal élt, mint háborús fegyverrel mindig van lehetőség arra, hogy nyomon kövessük őket. És pedagógiai szempontból is ennek nagyon nagy a jelentősége. Most nézzük meg, hogy a KDK-ban mi történik. Sajnos a hadseregen belül soha nem voltak áldozatok. És amikor aláírták a béke megállapodásokat, akkor nagyon gyorsan próbálták az összes ö, fegyveres csapatot ö, egységesíteni, és azok, akik nagyon komolyan sértették az emberi jogokat, őket még elő is léptették a kormányba, vagy a hadseregen belül. Éppen ezért a közhivatalokat egyáltalán nem tisztították meg ettől. És ezért ez egy rendkívül nehéz helyzetbe hoz minket, hiszen ö, nekünk kellene az áldozatot kérni arra, hogy ő azoktól kérjen védelmet, akik megerőszakolták. Több olyan esetről tudunk, ahol ugyanezen személyek fenyegetik az áldozatot, hiszen úgy gondolják, hogy semmi sem történhet velük, semmilyen veszélyben nincsenek. És ez rendkívül komoly veszély a demokráciájára nézve, hogy azok, akik hatalmon vannak, ők azok, akik elnyomják a saját lakosságukat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a hadseregen belül és a rendőrségen belül is meg kell tenni ezt a lépést, hiszen hogy bízhatna a lakosság azokban, akik korábban a hóhérjai voltak, és most pedig ők azok, akik azt mondják, hogy védeni fogják a lakosságot. Mindenki meglepődik azon, hogy a közösségen belül csak terjedőben van ez a jelenség. Hát azért van ez terjedőben, mert azok a fiatalok, akik beléptek a hadseregbe 12-13 évesen, és utána leszerelték őket egy katonai bázison, rendben, de mentálisan soha nem próbáltak segíteni nekik abban, hogy valóban kiszakadjanak a hadseregből. Ezen fiatalokat ezen fiatalok agymosás áldozatává váltak, és ezért azt mondták nekik, hogy ahhoz, hogy igazi férfiak legyenek, ahhoz meg kell erőszakolniak nőket. És ezek után próbáljuk csak elképzelni, hogy milyen pszichológiai helyzetben vannak mindenképpen segítségre van szükségük, és ezért gondoljuk azt, hogy az igazságszolgáltatás és az átmeneti időszak ezzel kapcsolatban nem volt hatékony. Semmilyen reparatív programot nem indítottak, és én magam is az emberi jogi főképviselővel jártam az érintett térségekben, hogy próbáljuk felmérni, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a nemi erőszak áldozatai számára egyfajta kártérítést tudjunk, kármentést indítani. Voltak nagyon jó szándékú szervezetek, de hogyha egy állam egy valakit elítél, egyszerűen elfogadhatatlan, hogy ne az állam részéről és szintjéről induljon el ez, ez a folyamat. A bizottság, amelynek célja a megbékélés, nem működött rendesen, és éppen ezért nagyon nehezen tudjuk elképzelni a megbékélést ennyi nemi erőszak, ennyi halálos áldozat után, hogyha nincsen lehetőség az áldozatoknak arra, hogy elmondják az igazságot, és hogyha nincsen lehetőség arra, hogy valaki bevallja azt, hogy hibázott. Az áldozatok soha nem kaptak szót, soha nem kaptak lehetőséget arra, hogy elmondják, hogy mit éreznek. És ez az oka annak, hogy a kórházban nagyon sok áldozat elmondja, hogy mi az, ami őket érte. És nem hiszem, hogy a kórház kell, hogy az egyetlen helye legyen ennek a jelenségnek. A hóhíroknak, a bűnösöknek is meg kell hallgatniuk az áldozatokat. Így lehet elkerülni azt, hogy a jövőben ilyesmi előfordulhasson. Felmerült a kérdés az alkotmány reformjával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez egy olyan vita, amelyel kapcsolatban az a benyomásunk, hogy talán kicsit visszaszorult ez a vita, lehet, hogy ez összefüggésben van azzal, ami Burkina Faso-ban történt, de a lakosság mindenképpen elővigyázatos hiszen hogyha a KDK-ban alkotmánymódosítást indítanak azért, hogy megtartsanak olyan intézményeket, amelyek a lakosság életét veszélyeztetik, akkor aztól tartunk, hogy ezen béke folyamat, még akkor is, hogyha nem ért a végéhez, visszatér a kiinduló pontjához, és az mindenképpen sajnálatos lenne hogy olyan helyzetet hozzunk létre, amelyben további halálos áldozatok lesznek egy olyan országban, amely már eddig is nagyon sokat szenvedett. És ezért kérem a kongói vezetőket, hogy nagyobb politikai felelősséggel lépjenek ezzel kapcsolatban, hiszen a kongóiak vére továbbra is folyik, és a kongóiak továbbra is azt kérik, hogy igazságot szolgáltassanak. Ezért gondolom azt, hogy ha most az alkotmányhoz hozzányúlnánk, akkor azzal 10-20 évet lépnénk vissza, ez mindenképpen sajnálatos lenne. Sajnos, ami Burkina Fasziban történt, annak kihatása van a térségre, és éppen ezért a mostani alkotmány alapján kell a szavazásokat már harmadjára is megszervezni, hiszen kétszer már szerveztünk szavazásokat ezzel az alkotmányjal. Aztán persze, hogy a kampány során valaki javasoljon valamit, és utána a szavazatok ez alapján menjenek az egyik vagy a másik párthoz, ez egy teljesen elfogadott jelenség. Ami a pszichológiai támogatás segítségnyújtást illeti, úgy gondoljuk, hogy holisztikus kezelésre van szükség. Hiszen miért jönnek el a panzi kórházban nők? Alapvetően a testi sérüléseik miatt de azt láttuk, hogy amikor a testi sérülésüket gyógyítottuk, ez nem volt elég ahhoz, hogy még sokkal nehezebb helyzetbe, vagy akár öngyilkosságba is kergesse őket az, ami velük történt. Akkoriban egyedül voltam, és amíg műtöttem őket, közben hallgattam a nőket. Valóban nagyon fontos nem csak a műtét, hanem az is, hogy meghallgassuk a beteget. És így egyfajta keveredés ez a beteg és az orvos között, ami miatt nem tudja az orvos megfelelően orvosi feladatait ellátni. Úgyhogy el kell, hogy mondjam, hogy én magam is rám is nagyban hatott ezen nők helyzete. És egy adott ö, időszakban úgy éreztem, hogy nem vagyok képes ellátni ezt a feladatot, és kialakítottuk ezért a pszichológiai segítségnyújtást is és a pszichológiai kezelés gyakran több időt vesz igénybe, mint a testi kezelés, hiszen ezen nőknek nagyon fontos és nagyon nehéz ezen traumákból kilépni. Különösen, hogyha olyan gyerekekről van szó, akik maguk is egy nemi erőszak következtében fogantattak. Hogyha az egész családot támadták meg a támadók, a hóhérok, és utána egy asszony teherbe esik, és utána egy gyerek megszületik. Nos, ezek olyan problémák, amelyeket szinte lehetetlen kezelni, hiszen maga a gyerek születése is visszaviszi az anyát ebbe a traumatikus élménybe. És éppen ezért nagyon sokáig tart ezen áldozatok pszichológiai kezelése, és ezért a kórházunkban azt javasoltuk, hogy az egész afrikai egészségügyi ellátásban a pszichológiai segítségnyújtás is része legyen az egészségügyi ellátásnak, hiszen integrálisan kell, holisztikusan megközelíteni az egészséget. Ön említette a kimberlei folyamatot. Azt gondolom, hogy ami a konfliktusos területekről származó ásványkincsek kitermelését illeti, Kongó keleti részén ez nagyon fontos probléma, és nálunk a koltán, nem pedig a gyémánt a legfontosabb. Egy olyan térségben vagyunk, ahol az ásványkincsek szempontjából az egyik leggazdagabb területről beszélünk, közben a lakosság az egyik legszegényebb a világon, és a nők a mai napig százezerből ezer nő hal bele a szülésbe azért, mert nem jutnak hozzá az egészségügyi ellátáshoz. Legyen az logisztikai hozzáférhetetlenség, vagy azért, mert nincsen egyszerűen pénzük arra, hogy elutazzanak, vagy azért, mert még hogyha el is utaznak, abban a kórházban egyszerűen nem tudják őket kezelni. Olyan országokról beszélünk, ahol itt Európában százezer szülésre két-három anya halandóság jut, Kongóban százezerből ezer nő hal bele a szülésbe, annak ellenére, hogy az összes eszközt rendelkezése kellene állítani. Éppen ezért mi azt szerettük volna, hogyha az ásványkincsekkel kapcsolatban az Európai Unió, és tudom, hogy önök a közeljövőben meg fognak szavazni egy jogi aktust. Mi azt szerettük volna, hogyha sokkal inkább kötelező jogérvényű lenne ez az aktus azért, hogy a felügyeletet nem csak Európa szintjén tegyék lehetővé, hanem ott, ahol kitermelik az ásványkincset, ott is. Ez fontos fellépés lenne az Európai Unió részéről, nem csak azért, hogy a válság problémáját megoldják, hanem azért is, hogy az emberi jogok fogalmát a gazdasági tevékenységbe és a pénzügyi tevékenységbe is bevonják, hiszen ezek miatt van az sajnálatos módon, hogy a fogyasztó olyan termékeket fogyaszt, amelyeknek az eredetét nem ismeri, és így hívnák fel a figyelmet arra, hogy másként is el lehet járni. Fontos, hogy az az ország, amely kitermeli az ásványkincset, rendelkezzen egy stratégiával, és ne az eddig alkalmazott módszereket használja. Én azt gondolom, hogy ez lehetséges. Köszönetet szeretnék mondani, és gratulálnék a brit képviselőnek, aki William Hague kezdeményezését említette. Júniában, júniusban 150 ország találkozott és gondolkozott el egy stratégián, amelyel véget lehetne vetni a nem erőszaknak, mint háborús fegyvernek. Ma az a legfontosabb, hogy ezen kezdeményezést az Európai Uniós felkarolja. Ez az egyedüli módja annak, hogy az államok valóban nemet mondjanak erre. Hiszen azt látjuk, hogy egyre inkább terjedőben van ez a nemi erőszak, mint háborús fegyver Szíriában, Irakban, és óriási frusztráció számomra az, hogy 200 lányt elraboljon valaki, és utána azt mondja, hogy ezen lányokat mi eladtuk, és férhez adtuk őket. Fáj belegondolni abba, hogy aki ezt elmondja, mit gondol ezekről a nőkről. Hiszen ezen nők egyenlőek kellenének, hogy legyenek. És semmilyen felhatalmazása nincsen ennek az embernek arra, hogy ezt mondja. Fontos, hogy meghúzzuk a határvonalat. Vegyi fegyverek, biológiai fermenek, fegyverek, a nem erőszak, mint fegyver ugyanannyi sérülést okoz, hanem többet, és nem szabad csenden maradni. Nem szabad hallgatnunk erről a jelenségről. Vannak-e pozitív fejlemények a Kongói Demokratikus Köztársaságban? Nos, a remény mindig él, és mindenképpen szükség van erre, és reménykedünk abban, hogy változhatnak a dolgok. Ma a kormány a tagadás stratégiája mögé bújik, és egyszerűen nem hajlandó bevallani azt, hogy létezik ez a probléma a KDK-ban. Azt reméltük, hogy a közelmúltban történt fejlemények kapcsán sikerül javítani a helyzeten, de aztán azt láttuk, hogy amit a kormány ígért, ezzel kapcsolatban azt látjuk, hogy a sokkal fontosabb fellépése van a Kongói Demokratikus Köztársaságnak abban, hogy elfogadja, hogy van itt egy probléma, akkor van remény arra, hogy javuljon a helyzet. És azt gondolom, hogy a KDK-ban a remény az leginkább a nők fellépésében rejlik és itt nem azért mondom ezt, mert én a nőket kezelem, vagy mert együtt érzek velük. De amikor látom azt, hogy mekkora kínokon kell keresztül mennie, és hogy mekkora erővel rendelkezik ez a nő, hogy újra a közösségét, a családját, akkor azt gondolom, hogy igenis van remény a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ki kell várnunk, hogy ez megtörténjen. Köszönöm, elnök asszony. Madame Lözing. Lőzing asszony. Köszönöm szépen. Itt ülök. Tisztelt Mukvége doktor úr, örülök, és büszke vagyok, hogy az Európai Parlamentben vendégül láthatjuk, a frakció nevében is, az Egyesült Baloldal nevében üdvözölhetjük Önt. A Zaharov, Szaharov díj sajnos sok esetben politikai eszközként szolgál, ezért frakcióm a díj kiadását sokszor bírálta, sok esetben az elmúlt időszakban, ezért örülünk különösen annak, hogy idén ön kapta meg, hiszen ön nem érheti semmi bírálat. Üdvözöljük önt, mint a többi képviselőtársam, és csodálatos munkájáért és erőfeszítésért. Nem akarom megismételni, amit előttem mondottak, csak azt említeném meg, hogy én magam is 20 évig pszichiátriai munkát végeztem, illetve a szervező állami intézményben dolgoztam, úgyhogy személyesen tapasztalhattam a traumatizált emberek szenvedéseit, azokét, akik testi sérülés miatt lettek áldozatai pszichiátriai sérülésnek is, és találkoztunk nagyon sok fiatal nővel és férfival, akik háborús menekülként jöttek az általam abban az intézményben, ahol én dolgoztam, és akár csak, csak test közelbe kerülni ezek az emberekhez is már egy, egy, egy pszichológiai kihívás, nem hogy ö, azt tenni, amit ön tett. És az sem le, a világ sem, egyetlen pontján sem szabad megengedni ilyen bűncselekmények elkövetését, Európában is történt a háború során annak idején a tömeges szexuális megerőszakolás jelensége, ezt háborús fegyverként alkalmazták, nem csak Európában, felmerült Szíria, Irak neve is, és nem 200 nőről van szó, több ezer nő az, akik a közel-keleten, akiket erre voltak, meg erőszakoltak, és szexuális szolgáltatásra kényszerítettek, illetve eladtak most a 20. század, 21. században. Úgy gondolom, hogy itt most Európában, európai parlamenti képviselőként kell, hogy vállaljuk mi is a felelősségünket, ha máshol nem, hát a diátadásával. Hiszen ha a nem erőszak a háborús erőszak része, akkor nem csak ezzel az erőszak tételi formával szemben kell felszólalnunk, hanem általában a háborúval szemben, mint a politikai egyik eszközével szemben kell fellépnünk. Az, hogy Kongóban az erőszaknak ez a formája a hadsereg, olyan hadseregek részéről történik, akiknek a tagjai csak esetben Európai Uniós tagállamok képeztek ki, illetve a kormányok, afrikai kormányok saját népük ellen vetnek be. És olyan államok, amelyeket részben az Európai Unió támogat és a európai vállalatok is érintettek ezekben az ügyekben. A múltban nem egy vállalat támogatta azokat az erőszakos kormányokat és hadseregeket, amelyek ezeket az erőszaketetteket végzik. Ez a, a gyarmati, illetve posztkoloniális történelemnek sötétebb lapira tartozó ügyek. Ám a szegénységgel szemben föl kell lépnünk világszerte, hiszen ez a legtöbb erőszakos konfliktusnak a kiváltó oka a szegénység. És a szegénység ellen kell harcolnunk, és nem lehet olyan politikát folytatni, amely... Tisztelt kolléga, szorít az idő. Éppen előttem még két mondatot engedjenek meg, és akkor befejezzem. Meg kell akadályozzuk azt, hogy Európa több országa fegyvert áruljon a világ más részein stratégiai partnereinek támogatására, vagy pusztán profit szerzés céljából, és ezáltal ezek az embertelen gépezetek fenntartásához járulnak hozzá a háborús gépezetekéhez, és ez vezet oda aztán azok az eseményekhez, amelyek, a, a, amelyek e nőkkel történtek az ön hazájában. Elnök, elnézést kérek, de ha túl sokáig beszél, akkor másoknak nem lehet szót adni. Igen, az előző hozzászólót is meg kellett volna akkor esetleg zabalázni. Igen, de hát az idő véges, mint ön is tudja. Az idő halad. Lochbiller asszony. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. A zöld frakció nevében én is szeretnék gratulálni önnek a Szaharov díjhoz. Kivételes munkát végzett, nem csak egyes asszonyok, nők életében, hanem az általános szinten is úgy gondolom, hogy az összes részletes kérdésemre válaszolt, de szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az Emberi Jogi Szakbizottságban tavaly kétszer is el akartunk utazni Kelet-Kongóba és az ön kórházába, de mint hogy folyamatos volt az erőszakos cselekmények sora, ezért nem tudtunk elutazni. Úgyhogy örülünk, hogy itt láthatjuk önt. Természetesen a nagy tavak régiójának női delegátusa, delegációja eh, is járt itt, akik eh, elmondták nekünk, hogy eh, mi történik velük, amikor a rendőrséghez fordulnak, ehm, sőt, gyakran arra kényszerülnek, hogy szembesüljenek az őket megerőszakoló férfiakkal, akik továbbra is a közösség tagjait képviselik továbbra is a közösség tagjai büntetlenül. Úgy gondolom, hogy valóban fel kell erősítenünk a küzdelmet a büntetlenség ellen az áldozatok érdekében is, hiszen nekik tudniuk kell, hogy az elkövetőket megbüntetik, mert ez az ő megbélésüket is elősegíti. Van egy ügy, a tömeges nemi erőszak elkövetése tulajdonképpen hogyha megnézzük Libériát, ahol a polgárháború idején több mint a nők több mint 60%-a megtapasztalta a szexuális erőszakot ebben a társadalomban, akkor azért föl kell tenni a kérdés, hogy a társadalom hogy tud a következő nemzedékek életében küzdeni, fellépni ezen helyzet ellen. Milyen lesz a nők és a férfiak viszonya a következő nemzedékben? A kérdésem az, hogy ön, az önök kongai csoportjai meg tudják-e szólítani a társadalom többi csoportját, akik adott esetben maguk is megtapasztalták, ezek, megtapasztalták ezeket a rettenetes tömeges erőszakos, cselekményeket, hogyan tudnak ezzel napirendre jutni, és a következő nemzedik életében előrelépni. Basir úr, röviden fogok beszélni, hiszen kevés az idő, én is szeretnék Mukwege úrnak gratulálni a Szaharov díj mögötti teljesítményért, megérdemelte ezt a díjat a kemény munkájával. Mindannyiunknak van anyja, nővére, lánya. Tegnap nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy unokámmal, aki egy lánygyermek, édesanyámmal és és sóganőmmel tölthetem az estét. Nagy öröm számomra, hogy pontosabban rettenetes fájdalom számomra, hogy az, ami Kongóban történik, hogyha mindez az én családommal történne, elviselhetetlen lenne számomra, és ugyanazt az emberiséget képviseljük. Azt, ami a Kongói Demokratikus Köztársaságban történik sajnos, a rohingákkal, majdnem van is ugyanezt történik, ugyanezt történik Sri Lankán, És ahogy én is említette, itt egy stratégiáról van szó. Az egész közösséget erőszakolják meg, az egész közösségen tesznek erőszakot, több embert ellen követnek el nem erőszakot egyszerre, nyilvánosan. A stratégia az, hogy az egész nemzet, az egész nép, az egész közösség hagyja el otthonát, faluját, földjét. Ez bizony nem más, mint etnikai tisztogatás. Európában ezt bőven megtapasztaltuk alig két évtizeddel ezelőtt Boszniában, tehát miközben teljes joggal arról beszélünk, hogy mi történik most, bizony arra is vissza kell gondolnunk, hogy mi történt a múltban, a közelmúltban. A következőt kérdezném öntől, joggal mondja azt, hogy szükség van az igazságra, szükség van a megbékélésre, a kártérítésre, és van olyan út, amely az igazsághoz vezet joggal meghúzta ön ezt a vörös vonalat, egyet is értek önnel, de hogy tudjuk ezt megvalósítani? Valóban szükség van az igazságra, és valóban szükség van a kárpótlásra, de hogy tudjuk ezt megtenni? Köszönöm. Már csak 10 percünk maradt, amíg a tolmácsok is velünk vannak, úgyhogy nagyon röviden vált proszt képviselőknek adom most meg a szót. És így Mukwege úr is tud még válaszolni. Ward asszony. Um, I, I feel very... Nagyon megrázott az, amit ön mondott. Először dolgozom a parlamentben, és először vagyok politikus életemben. A nők elleni erőszakkal omarékot, a foglalkozom, és ezért is rázott meg az ön munkája. Kapcsolódik az én munkámhoz, tudnilik, szocialista és demokrata képviselőként a Nőjogi Bizottságban és az Ákácsi delegációban dolgozom, és a fejlesztéssel is foglalkozom. Ezért fontos, hogy beszélt Mukwege úr is arról a fontos kapcsolatról, ami az emberi jogok, az emberi jogok, a, a politika, gazdaság, szegénység, alkotmányügyi kérdések között fennáll. Ezen múlt héten Nagy-Britanniába utaztam haza, Downing Street-ben hugommal együtt egy petíciót nyújtottunk be az angol kormánynak, mert az otthoni erőszak hazámban nem eléggé feltárt ügy, és sok esetben a, a, otthon, a, ház, a családon belül erőszak áldozatai menekültek, menekültek, tehát olyanok, akik bevándoroltak Nagy-Britanniába. Fel kell lépni tárgyan erőszak ellen. A plenáris ülésen éppen a globális fejlesztési keretről folyik a vita, és aggodalommal döbbenete hallgattam, hogy egyes parlamenti képviselőtársaim úgy gondolják, hogy az EU költségvetési támogat támogatási költségvetését egy dologra kéne koncentrálni a malária elleni harcra. Én azon gondolkozom, hogy ön az EU-val dolgozó orvosként hogyan látja milyen támogatást kéne adnunk, mennyire fontos az Európai Unió támogatása ahhoz a munkához, amelyet ön végezel az erőszak áldozatával esett nők megsegítésében. Köszönöm szépen, Prostasszony. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék önnek nagyon sok erőt és egészséget kívánni a munka folytatásához. Nagyon sok mindent elmondtak már az imént képviselőtársam, ám egy dolgot én is le kell szögezzek. Nem csak Afrikára, vagy a, vagy a közeleketre szorítkozik az a probléma, hanem Európában is előfordul, ez például a balkáni háborúban. És ezt is meg kell, ezt is látnunk kell. És nem is újdonság ez a probléma. Olyan dologról van szó, ami háborús időkben a nőket újra és újra súlyítja. A történelem során nagyon gyakran lehettünk ennek tanúi. Úgy gondolom, ezzel az Európai Parlament ezzel a jelzésértékű díjával, és azzal, hogy ezt a díjat önnek adja, bemutatjuk, meg tanulbizonyságot teszünk arról, hogy nem pusztán emberjogi kérdésként kezeljük ezt a kérdést, hanem bizony biztonságpolitikai súlya is van, és vetülete ennek az ügynek. Ezért a civil társadalom képviselői kell, hogy a kormányokat is rávegyék ennek belátására, mert ha nem tesszük ezt, akkor további áldozatokat szed majd ugyanaz erőszak. Ezek a nők, akik pedig, akik ez megtörtént, mindig félni fognak, bujkálnak, a szégyen sújtja majd őket. Ezért kell az Európai Parlamentben nagyon komolyan és nyilvánosan foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Mukwege doktornak adom meg a szót. Köszönöm. Röviden szeretném elmondani, hogy ma azon dolgozunk, hogy a Panziban kialakított kezelési módszert más térségekben is elterjeszthessük, ahol hasonló problémák vannak, mint nálunk. Kapcsolatban állunk más ilyen szervekkel, egy afgán nővel például, aki azért találkozott velem, mert meggyőződése, hogy amikor az előadásomat hallgatta, akkor egyszerűen elsírta magát, és azt mondta, hogy az én országomban ugyanezt élik meg a nők, de nincsen bátorságuk ezt kimondani, és nem tudják, hogy hova forduljanak. Tehát belehalnak a fájdalmukba, és én azt szeretném, hogyha az ön modellét mi is átvehetnénk Afganisztánban. Kapcsolatban állunk például a burkinafaszói partnereinkkel is, ahol hasonló dolgokat szeretnénk bevezetni, ahol a szexuális csonkítások jelentenek komoly problémát. És így próbálunk másokon is segíteni a KDK határain, határain túlmenően. Ami az Európai Uniót illeti, az ECO támogatása nélkül soha nem tudnánk rendesen végezni ezt a munkát, hiszen ami az orvosi ellátást és a pszichológiai ellátást illeti a kórházban, ezt a két fellépést az Európai Unió az ECON keresztül finanszírozza, és nagyon nagyra értékeljük ezt a segítséget, hiszen a teljesen magukra hagyott nőket tudjuk így ingyen ellátni, mégpedig teljes mértékben hiszen hogyha ilyen segítséget nem kapnának, akkor teljesen esélytelen lenne az, hogy ők felépüljenek. Ami ezt a vörös vonalat illeti, nagyon megtisztel engem, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Én meghúztam a vörös vonalat azzal kapcsolatban, hogy a nemi erőszakot nem lehet háborús fegyverként használni. Ez mindenki egyéni és közösségi felelőssége. Közösségi szinten úgy gondolom, hogy a kongói demokratikus köztársaságban a hagyományos vezetőkkel beszélünk, hiszen ők azok, akik a társadalmi szabályokat meghatározzák, és az ő tekintélyüket mindenki tiszteletben tartja. Ezért úgy gondoljuk, hogy a hagyományos társadalmakban például tilos a vérfertőzés, akkor ugyanúgy ugyanezen személyek, akik a vérfertőzést elítélik, ugyanúgy elítélhetik a nemi erőszakot. Tehát így tudjuk elérni azt, hogy maga a társadalom ítélje el ezen fellépéseket. Ami a nemzeti szintet illeti, ha megszavaznak egy törvényt, nagyon fontos, hogy azt végre is hajtják, Kongóban létezik az egyik legjobb törvény a nemi erőszak ellen, de gyakorlatban azt látjuk, hogy ez a törvény nem igazán segít az áldozatoknak abban, hogy hozzáférjenek az igazsághoz, az igazságszolgáltatáshoz. Sőt, inkább azt érzik, hogy azok, akik elkövetik ezen büntetteket, ö, őket nem szankcionálják, és a társadalom az áldozatot veti ki magából. Ami a nemzetközi fellépést illeti tudjuk, hogy melyek azok az országok, vagy fegyveres csapatok, vagy személyek, amelyek, vagy akik a nők és a civil társadalom ellen így járnak el. Vannak nagyon is elrettentő eszközök. Hogyha egy fegyveres csoport használta a nemi erőszakot, vagy elismerte, hogy ezen eszközökkel élt, még akkor is, hogyha az adott állam védeni őket, például megtagadhatja az Európai Unió beutazásukat. Megtagadhatja, hogy vízumot kapjanak ezen személyek, hogyha az adott személyt ö, azzal vádolják, hogy ö, vagy egyértelművé vált, hogy a nemi erőszakot háborús fegyverként használja, és közben a származási országa ezt védi. Őket ki lehet tiltani az Európai Unióból ezzel is el lehetne őket rémiszteni. Vagy be lehet fagyasztani a javaikat. Sokféle eszköz van az Európai Unió kezében és a nemzetközi közösség kezében, amelyel egészen egyszerűen el lehetne rettenteni a személyeket abból, attól, hogy így járjanak el, mert tudja, hogy ha ezt megteszi, akkor ezzel az egész emberiség és az egész társadalom számára elfogadhatatlan, elfogadhatatlan személyé fog válni. Tehát ez az a vörös határvonal, amelyet meg kell húznunk mindenkinek egyéni szinten, közösségi szinten is, és azt gondolom, hogy erre van szükség ahhoz, hogy beszélhessünk nyíltan ezekről a kérdésekről. Merci beaucoup, doktor. Elnök, köszönöm szépen, Mugwege doktor. Hogyha olyan valakivel találkozunk, mint ön, akkor egy kicsit elfogadhatóbbá válik a világ. Köszönjük szépen!